I'm not. Mes chers collègues, bonjour! Kedves kollégáim, jó napot kívánok! Látom, hogy a közlekedési szakbizottság rendkívül sikeres ma. Nagyon sokan vagyunk a teremben. Sajnálom, most már ülőhely nincs a teremben. Hát, hagyományos szavazó ülésünkre. Kerülse a Wimban de Campor jól van, nagyszerű. Kérnék szépen egy sört, mondja Van de Kamp úr a teremben, mikrofon nélkül. A lengyel tolmácsolás működik, nagyszerű. A tanácsadók túl hangosak, úgyhogy ha beszélgetni szeretnének, akkor menjenek ki. Köszönöm. Rendkívüli a mai ülésünk. A rendkívüli azt jelenti, hogy sajnos minden tolmácsolást nem sikerült beszereznünk, 12 tolmács ö, ö, csatorna dolgozik ma, a lengyel sajnos nincs ezek között, mindjárt le is ellenőrizzük. Hát, akkor csapjunk is a közepébe. Napirend elfogadása. Amennyiben senkinek nincs ellenvetése, elfogadhatjuk. Nincs ellenvetés? Nincs ellenvetés. Akkor a napi rendet el is fogadjuk. Az elnök közleményei. Nincs közleményem ma. Hmm, senki ne legyen azért szomorú. Kezdjük is a szavazással, mégpedig a mobilitási csomagról szóló szavazással. Megnyitom a szavazást azért, hogy a jelenlévő küldötteket Ismail Ertug úr szeretne szólni előtte, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, csak a kabotás dosszéval kapcsolatban lenne egy apróság. Van ugyanis egy módosító a dosszéban, a kabotás dosszé, még egyszer mondom. A 303-as módosító indítványról van szó. Itt nincs lapszámozás nálam, de minden esetre a 303-asról van szó, ez egy olyan módosítás, ami a kettes kompromisszum alatt van, a tagállamok közötti együttműködés végrehajtása kapcsán a frakcióm külön ö, szavazást kér a 303-asról. A politikai tartalomra nem térnék ki, egyszerűen csak a szocialistáknak az volt a kérése, hogy a 303-asról külön szavazzunk. It's your decision, Mrs. Chairwoman. Ön fog dönteni erről, elnök asszony, és nem mások. Allez, soyez vigilants! Legyenek körültekintőek és koncentráljanak is. Mobilitási csomag kihívásai, tétjei komolyak, úgyhogy kérem, hogy mindenki nagy alázattal álljon hozzá a szavazáshoz. Most szavazatot számlálunk, megnyitom a szavazást, lássuk hányan adják le. Je ferme le vote. Le is zárom a szavazást. A néppártnak plusz öt. Ó, oh, hát ez nem semmi. A szocialistáknak pedig egyel több van, mint kellene a szavazatokból. Jó, hogy leellenőriztem. Néppárt még mindig egyel több, mint kéne. Utoljára mondom. Egy képviselő a néppártól. Több, mint kellene, és ugyanez a helyzet a szocialistáknál. Egyezzenek meg egymás között? Ami pedig a tolmácsolást illeti, a lengyel tolmácsolást, jelenleg ellenőrizzük, hogy van-e lehetőség lengyel tolmácsolásra mint már elmondtam, rendkívüli ülést hívtunk össze, nem hétfőre, hanem csütörtökre volt ez beütemezve. Maximálisan mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy lengyel tolmácsot találjunk. Itt még mindig egy képviselővel több van, mint kellene, kérem szépen tessenek mege- megegyezni egymás között. ça Ça y est, nous avons le nombre idéal de... Rendben. Ideális a szavazati létszám a képviselők eh, részéről. A lengyel kollégák felé üzenem, hogy egy tolmácsot próbálunk ö, ö, ö, találni, de hát nem várhatjuk meg, hogy ő beérjen a terembe vagy a kabinokba, úgyhogy elkezdjük a szavazást. Viszont lassan fogok szavaztatni, és tiszteletben tartom ezzel azokat a kollégákat is, akiknek az anyanyelvi tolmácsolás nem áll rendelkezésre. Rendben? Rendben, Ismail Ertug úrnak mondom, mindenki, sem túl sok szocialista, sem másból nincs túl sok. Kezdjük. Azonnal jelzem, ha túl sokat beszélnek, ha túl zajosak a teremben, akkor van, akinek egyszerűen ki kell mennie a teremből túl fontos ez a, ez a szavazás. Utoljára kérem, hogy koncentráljanak mindenki, tartsa tiszteletben a többieket a teremben. Nem mondom el még egyszer. Nem, az iskola udvarán vagyunk nagy szünetben. Tartsuk egymást tiszteletben. El is kezdjük. Wim van de Kamp úr jelentése az 561 2006 EK rendelet módosítása a maximális napi és heti vezetési időre, a minimum szünetekre, napi és heti pihenőidőre vonatkozó követelményei tekintetében, és a 165 2014 EU rendelet módosítása a menetíró készülékkel történő helymeghatározás tekintetében. azonnal szavazásra kerül sor. Mindenki készen áll? Kezdjük. Egyes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem világos. Megnyitom az elektronikus szavazást. két néppárti plusz szavazónk van. Még mindig egyel többen adták le a szavazatukat, mint szabadna. Egy néppártiból még mindig több van, mint kéne. Kérem, egyezzenek egymás között meg. nem zárhatom le a szavazást addig, amíg egyel több néppárti képviselő adta le szavazatát, mint amennyinek kellene. Egyezenek meg. Lezárom a szavazást. Az egyes kompromisszumost elfogadtuk. Áttérünk az Ample 18-ra mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor ellenőrizzük az Ampl 18-ról a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. Plusz 29, mínusz 17, ampl 18 elfogadva. Áttérünk a 168-ra mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 170 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Azonos módosító a 167-es és 494 jelől mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 169-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Kettes kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Áttérünk a 184-es módosítóra mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Hármas kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Közvetlenül áttérünk a 200-as, 200-as módosítóra mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik. Azt gondolom, hogy elfogadtuk. Ellenőrizzük? Rendben, akkor ellenőrizzük. Megnyitom a hatos kompromisszumról a szavazást. Lezárom a szavazást. A hatost valóban elfogadtuk. Hetes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadva. Nyolcas kompromisszumra térünk át. Abból is az ára. Mellette. Ellene. Kitartózkodik. Én most ezt elektronikus szavazásra bocsátom, mert nem világos. Kompromisszum 8A. A néppártnak már megint egyel több leadott szavazata van. Most jó. Lezárom a szavazást. A 8A kompromisszumot elfogadtuk. Folytatjuk. Közvetlenül áttérünk az ötös kompromisszumra. 17. oldalon található ez. Kompromisszum 5. 17. oldal. Öt a kompromisszum. Elnézést. Mellette. Ellene. Kitartózkodik Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Folytatjuk. Mégpedig a 313-as módosítóval folytatjuk, amely a 314-essel azonos mellette még nem, akkor újra kezdem. Tehát a 313-as módosító és a 314-es módosító. Készen állnak? Mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Ellenőrizzük? Akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mégpedig a 313-as és 314-esről. Lezárom a szavazást. 31-en ellene, ezért elutasították e két módosítót. 315-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 397-es mellette ellene tartózkodik, nem világos. Szavazunk róla. Megnyitom a szavazást, mégpedig a 397-es módosítóról. Tessék, lezárom a szavazást. Elutasítva. Két azonos módosító 399-401 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 398-as módosító mellette ellene tartózkodik. Attól tartok, hogy elutasítottuk. Ellenőrizzük hogyha szeretnék. 398-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29 ellen szavazattal elutasítva. Áttérünk a 400-as módosítóra mellette. Ellene. Tartózkodik. Elutasítva. Amp 29 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 415 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadva. 416-os módosító, 419-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, Elutasítottuk. Ellenőrizzük. Jó, akkor megnyitom róla a szavazást, mégpedig a kettőről. 416, 419. Lezárom a szavazást. Minusz 28-al elutasítva. 421-es mellette Riké úr, kicsit elveszett? 421-esnél tartunk. 421-es, Riké úr, rendben. 421 mellette. Ellene. Meissner asszony most mellette is, meg ellene is. Most a saját módosítója ellene, ellen is szavaz. Na, senki nem figyel, Kezdjük újra. 4.21 mellette. Ellene. Elutasítva. Moi je veux bien! Nos, akkor megnézzük a 421-es, leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 mellette 29 ellene elutasítottuk. Akkor folytassuk tovább, ha megengedi. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 423-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 424-es mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 425-ös mellette, ellene, tartózkodás, Elnézés, mondja az elnök asszony. Nagyon jól figyelnek. os mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk. es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 429-es mellette. 429-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Megnézzük. Jó, akkor leellenőrizzük ezt. 429-esnél járunk. Lezárom a szavazást. Sajnálatos módon elutasítottuk. Akkor folytassuk tovább. 24-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 428-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 430-as mellette elnézést ez okafogyottá vált. 25-ös mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk. 453-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Ez nem világos. Leellenőrizzük. 453-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29 ellenszavazás elutasítottuk. 454-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Szerintem ez világos. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. A tízes kompromisszumot elfogadtuk. Akkor a 438-as módosító következik. Ismail Ertog úrnak megadom a szót. Egy kérdést szeretnék intézni a titkárság felé. Vannak olyan kollégák, akiknek benne van a szavazóképben a kártyájuk, azonban nem vesznek részt a szavazáson. Mit jelent ez a frakció számára? Ez nem lehetséges, mondja az elnök asszony hogyha vannak olyan személyek itt, amely, akiknek a kártyája benne van a szavazógépben, és nem, ö, ha nem, ha nem gyullad föl a fény, akkor nincs szavazás. Nagyon is a helyzet ura vagyok, úgyhogy senki ne, ing, senki ne aggódjon, semmilyen csalás, visszaélés nem történik. Kérem, Ismail Hartog úr is bízon meg bennem. Térjünk vissza a szavazásra. 438-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. A 11-es kompromisszum következik mellette. Ellene. Tartózkodik. Ezt elfogadtuk. Akkor a 490-es módosító következik mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk. Jó, akkor ezt megnéz, megnézzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Bízanak bennem, ezt elfogadtuk. Folytassuk. 491-est elfogadtuk. 43-as mellette. Kicsit mindenki nyugodjon le. A 490-eset elfogadtuk, a 491-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as módosító mellette ellene. Ez nem volt világos, leellenőrözzük, megnyit, megnyitom a 43-as módosítóról szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 44-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Szerintem ezt elutasítottuk. De leellenőrizzük. Akkor szavazásra bocsátom a 44-es módosító indítványt. Megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk a 44-est. Az ampl 1-es mellette Na, gyerünk, gyerünk, empl egyes, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, ez nem világos. A 45-ösről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Két azonos módosít az 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Empl 3 mellette ellene tartózkodás ezt elfogadtuk. 51-es módosító mellette Elnézést mondja az elnök. Akkor azonnal rá is térünk az 52-es módosítóra. Mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. 54-es. Ayala Sender asszony az 52-esről szeretne ellenőrzést, akkor megnyitom a szavazást. 52-es. 52-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 54-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 50-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ezt leellenőrizzük? Jó? Akkor az 50-est elektronikusan megszavazzuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Azonnal rá is térünk. A 47-esre mellette ellene. Mindenki nagyon figyeljen ki, az, aki mellette van, ellene. Nem világos. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, a 47-esről van szó. Elfogadtuk. 57-es mellette. Ellene tartózkodás, ez nem világos. 57-esről elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk, az 57-est. Az 58-as és a 61-es azonos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk az 5861-es, 59-es következik mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Empl 4 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Empl 5 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-as mellette, ellene, tartózkodás, ez nem világos, megnézzük. 63-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 71-es, mellette, ellene, Tartozkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, de leellenőrizzük. A 71-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 109-es. Mellette. Ellene. tartozkodás. Elutasítottuk. Két azonos módosító, a 110-es és az M10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 119-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 121-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 122-es módosító mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. 125-ös mellette, ellene, tartózkodás, ez nem világos. 125-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom. 125-öst elutasítottuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 127-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 139-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 150 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 156-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. És most az egész jelentésről szavazunk. Hölgyeim és uraim, megnyitom a szavazást az egész anyagról. Lezárom a szavazást. 33 mellette, 14 ellene a jelentést elfogadtuk. Pour le mandat de négociation, nous allons voter. Nos, a tárgyalási mandátumunk keretében szavaztunk az egész jelentésről, és most az egész még később rátérünk a mandátum. Most szeretném köszönteni a szakszervezetek képviselőit. Nagy örömömre szolgál, hogy ilyen számosan eljöttek a szavazásra. Nyugodtan lehet tapsolni is. Et nous passons au vote. Lépjünk tovább a szavazással kérnék mindenkit, hogy észszerűen viselkedjen. Robert Zillének megadom a szót. Et un peu de respect pour vos collègues. Thank you, thank you for giving me a floor. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy szót kaptam. A kérdésem az, hogy miért a három szöveg után fogunk a tárgyalási mandátumról szavazni. Szerintem ez most kellene, hogy sorra kerüljön, és utána kellene tovább haladni a másik két jelentéssel. Nem ez volna a logikus sorrend? Monsieur Wim van de Kamp, allez-y. Van de Kamp úr, kérném fejtse ki a véleményét. De mikrofonba. Karima, I, I'm really surprised that... Karima, hát teljes mértékben meg vagyok lepődve, hogy itt a szavazás közepén megváltozik az eljárás. Hát a mandátumról kell szavaznunk. Miért tesszük a szavazás végére a mandátumot egy másik jelentés utánra? Itt van egy jelentés, utána majd jön másik két jelentés, és utána jön a mandátum. Hát a mandátumról maga utána jelentés után kell szavazni. Rendben van, akkor gyorsan lezárjuk ezt a vitát. Hertug úr parancsoljon. Das hat einen ganz nagyon konkrét oka van ennek, hogy ez miért így logikus. Azért, mert ez a három dosszié olyan szorosan összefonódik tartalmi és logikai szempontból is, hogy kezdetektől fogva, az elejétől fogva, tehát kezdetektől fogva az volt a három jelentéstevő, három előadó, a két hölgy és az egy kollega szándéka, hogy ezt, ezeket össze kell hangolni, össze kell fésülni koherensen, hogy végső soron ami, amelyik dossziéről utoljára szavazunk, ne legyen stratégiailag hátrányban hiszen ez, ezért van logikája ennek, hogy a végén szavazok a mandát, mandátumokról, és senki nem mondta, hogy ez nem szabad, ezzel kapcsolatban nem volt ellenvetés, az elnök asszony is úgy gondolja, hogy ez szabályos, és én támogatom, hogy a végén szavazzunk a mandátumról. Um, Karima, I, I, I can understand you. Karima, értem Ismail Ertug megközelítését, de hát nem ez volt a végkövetkeztetés a tárgyalások után, akkor itt egy külön csomagot kellett volna létrehozni, és kimondani, hogy mindenről szavazunk, és utána egy kombinált szavazás következik a végén. És akkor ezt most hivatalosan kell kérni a titkárságtól, vagy hogy történik ez? Nos, mondja az elnök asszony, akkor most megnyugszunk était de savoir est-ce qu'on vote sur un paquet et donc les mandats de négociation, on les vote tous en même temps tehát arról van szó, hogy a tárgyalási mandátummal mi történik a végén szavazunk, vagy útközben. Én azt mondtam az elején, hogy a trialógusnál úgy is egybe kell kezelni a kérdéseket, úgyhogy ezért a mandátumokról is szavazhatunk egyben a végén de most közben valakit kitalálta, hogy mégsem a csomag logikáját kell alkalmazni, hanem a jelentésre jelentésre történő logikát. Hát, hogyha a mobilitási csomagról beszélünk, akkor mégiscsak itt egy csomagról van szó. Tehát most szeretnének a tárgyalási mandátumról szavazni? Ez a lényeg? Rendben, hogyha nincsen ellenvetés, akkor szavazunk. Van ellenvetés? De nem fogunk itt tíz évig vitázni erről. Izmael, tessék! Nem szeretném itt megismételni sokszor, amit már elmondtam. Ugye a leírt helyzet miatt ellenvetésem van. Ellenvetésem van. Akkor nagyon egyszerűen fogjuk ezt elintézni. Ki szeretne most szavazni a tárgyalási mandátumról? Most ki szeretne szavazni? Ki szeretne a végén szavazni? Akkor ezt most ellenőrizzük. Ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. Hát, hogyha nem emelik fel tisztességesen a kezüket, kitalálni nem tudom az akaratukat. Igennel szavazzon, aki most rögtön szeretne szavazni a mandátumról. A néppártnak megint egyel több szavazata van, mint lehet. Nem tudom lezárni a szavazást, van plusz egy néppárti. Van de Kamp úr, intézze ezt el. Jó, most jó. A szavazást lezárom. 33 igen, 12 nem. Úgyhogy ez akkor most azt jelenti, itt kérem, hogy ne tapsoljanak most. Mindenképpen szavaztunk volna valamikor a tárgyalási mandátumról, úgyhogy nincs mit ünnepelgetni. A szavazást megnyitom. A tárgyalási mandátumról A szavazást lezárom. 36 igen, 11 nem, tehát a tárgyalási mandátumot elfogadtuk. akkor folytassuk a munkát. Allez, nous continuons avec le rapport de Madame Merja Kilonen. A Kilonen jelentés következik. A közúti szállási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó végrehajtási követelmények és különös szabályok címmel. Kezdjük a szavazást. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ez nem egyértelmű. Az egyes kompromisszumról szavazunk géppel, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk az egyes kompromisszumot. as módosító következik. Az ALDE részenkénti szavazást kért. Az első részről fogunk szavazni. Marinescu úr, mi történik, kérem szépen? Semmi? Mindenki érti, hogy miről van szó? Tehát az ALDE kérte ezt a külön szavazást. Az első részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ellenőrizni szeretnék, hát akkor természetesen megnyitom a szavazást a 173-as első részéről. Lezárom a szavazást. 29 igen, 19 nem, tehát az első részt elfogadtuk. A második részről szavazunk. Mellette. Ellene. Tartózkodás. A második részt elutasítottuk. Szeretné valaki ellenőrizni? Rendben van, ellenőrizzük csak. A 173-as második részénél tartunk. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Igen, elutasítottuk. Kettes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, nem egyértelmű, úgyhogy géppel ellenőrizzük a hatos kompromisszumot. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. 27 igen, 21 nem, elfogadtuk. Kérném, hogy az örömüket ne fejezzék ki ilyen egyértelműen itt a teremben. Hetes kompromisszum. Hetes kompromisszum. Lapozzanak, lapozzanak. 22. oldal. Hetes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Hát ez nem egyértelmű. Ellenőrizzük a hetes kompromisszumot. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum. Nyolcas kompromisszum. 35. oldal. Mindenki megtalálta? 35. oldal, igen, igen. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Van egy szóbeli módosító indítványunk, tehát van egy szóbeli módosítónk, amelyet az előadó terjesztett be. Az előadó asszonyt kérném, hogy magyarázza ezt el parancsoljon. Elnök asszony, a 71. oldalon található a módosító indítványom, és arról szól, hogy nagyon fontos, hogy elrettentsük a társa, a közlekedési vállalatokat attól, hogy olyan árakat alkalmazzanak, amelyek nem felelnek meg az alkalmazandó jognak. Köszönöm szépen, Kilonen asszony! A szobeli módosító ellen felel valaki? Á, a szobeli módosító ellen vannak, jó? több mint három képviselő felállt, így a szóbeli módosító indítványt el kell, hogy utasítsam. Akkor most a kilences kompromisszum következik mellette. vous voulez la parole. Santiago asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen ahhoz szeretnék csatlakozni, amit elmondtunk már az engedélyezések kapcsán és az ellenőrzések kapcsán a munkaidő tekintetében. A summary result, tehát az összefoglaló eredmények, erről beszéltünk már a munkacsoportban, vagyis a kiküldetési vizsgálatok, ellenőrzésekről szóló jelentés, rövid jelentés, summary report, Kilönen asszony ezt már elfogadta, és akkor meg tudjuk szavazni a kompromisszumot. Van-e ellenvetés ezen szóbeli módosítás ellen? Nincsen. Akkor Ayala Sender asszony szóbeli módosítója mellett ki van ki van ellene, ki tartózkodik. Ezt a kiegészítést elfogadtuk. Ez a 9-es kompromisszum részét képezi immáron. Rendben van, akkor folytassuk a munkát a 9-es kompromisszummal. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Menjünk tovább. 565 mellette, ellene, tartózkodás. Ez nem volt valami egyértelmű. Megnyitom a szavazást az 565-ösről. Megnyitom a szavazást, már megint egyel több néppárti szavazatot látok. Jó, most már jó. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 191 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 566. Valaki ellenőrizni szeretné a 191-est? Rendben, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 566 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 576 mellette, ellene, tartózkodás, ez nem volt egyértelmű, megnyitom a szavazást az 576-osról. A szavazást lezárom elutasítottuk. 577 mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 578 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 579 mellette. Ellene, tartózkodás, Elutasítottuk. Szeretnék ellenőrizni? Jó. Ellenőrizzük az 579-est. Túl sok az a itt a teremben. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 581 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 586 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Szeretnék ellenőrizni? Ellenőrizzük. 586. A szavazást megnyitom, tessék. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. két azonos módosító következik, 582, 584 mellette. Ellene, tartózkodás, hát ez nem volt egyértelmű. Géppel szavazunk. A szavazást lezárom. Ezt a két azonos módosítót elutasítottuk. Ismét kettő azonos, 583 és Amploa 42 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ez se volt egyértelmű, úgyhogy ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 585 mellette. Ellene. Tartózkodás nem tudom. Akkor ellenőrizzük. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Két azonos módosító következik 587-589 mellette. Ellene ki tartózkodik. Ezt most megint nagyon nehéz eldönteni. Ellenőrizzük géppel a szavazást, megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Mindenről géppel fogunk szavazni, hogyha nem hajlandóak tisztességesen felemelni a kezüket. A következő módosítók kiesnek. Negyvenkettes következik. Negyven kettes mellette, ellene, tartózkodás. Nem ismerem kimondani az eredményt, mert ez az én módosítom. Inkább ellenőrizzük túlzottan össze-vissza az eredmény. A 42-est fogjuk ellenőrizni. A szavazást megnyitom, a szavazást lezárom. Húha, elég nagy többséggel elutasítottuk. Rendben, akkor most fel is írom, hogy kiszavazott a módosítom ellen. 43-as mellette. Ellene. Direkt csinálják, hogy össze-vissza emelik fel a kezüket? Mellette. Ellene. Úgy gondolom, hogy ezt elfogadtuk. De az egyszerűség kedvéért mindegyikről géppel fogunk szavazni, mert különben itt ülünk holnapig, nem azért, mert nem kedvelem a kollégákat, csak holnap más dolgom van. 44 a szavazást megnyitom. 43 szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 44 szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Tehát a 44-es most fogom akkor lezárni. Elutasítottuk. Ampl 1-es. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 45. Megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 46, 47, 48, 49 és az 50-es okafogyottá vált, tehát 51-es. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 52. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Az 52-est elutasítottuk. 53. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 54. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elutasítottuk. Empl 2. A szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elutasítottuk két azonos, az 57-es és az EMPL 3-as, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, elutasítottuk. 55-ös. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 56. Szavazást megnyitom. Tehát erről kell szavazni, ugye? Az 56-osról, igen. Akkor meg is nyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 58. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Folytassuk. Empl 5-ös. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 59. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Empl 4-es. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 60-as módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. A 60-ast elfogadtuk. A 61-es kiesik. A 62-es kiesik, meg a 63-as is. És a 64-es. Úgyhogy az M 7-ese következik. Megnyitom az ample vagy ample hetes módosítóról a szavazást. Lezárom a szavazást. Plusz 30. Elfogadva. Nos, mindez akkor itt ókafogyottá válik. 70-es e, eh, módosítóra térünk át közvetlenül. Tessék, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Folytatjuk. 70-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Templő 8. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem olyan mozgalmas már a terem, mint volt. Elfogadva. 74-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 74-est elfogadtuk. 75-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 76-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Két azonos módosító, a 76-os és a 70 és az Ampla 10. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Á, ah, elutasították. 84-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 85-ös módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 87-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 86-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 88-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Közvetlenül áttérünk a 90-es módosítóra. Riké úr követi. Kilencvenes módosító. Megnyitom a szavazást. Igen, lehet kombinálni, bízanak bennem. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 91-es módosító. Nem, hiszen oka fogyott. Elnézést. Azonnal áttérünk Klün asszony 92-es módosítójára. Megnyitom róla a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasít. Ample 12-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 93-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítva. 94-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Két azonos, a 95-ös és az Ampli 14-es két azonos. Módosítom, megnyitom róluk a szavazást. Hát azért már nem olyan élénk itt a hangulat. Lezárom a szavazást plusz 43-mal elfogadva. Folytatjuk. 96-os módosító. Megnyitom a szavazást. Le is zárom. Elutasítva. 99-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 97-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Kicsit begyorsítunk, mert hát van itt még egy másik jelentés is. 98-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Okafogyott, okafogyott, okafogyott. Az is. Hát és térünk közvetlenül 127-esre. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 129-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Folytatjuk. 128-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 130-as módosító. Szavazunk. Lezárom. Elfogadva. 131-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 132-es. Egészségére. 132, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 133. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 133-ast elfogadtuk. 134. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Négyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Négyes elfogadva. Ampl 17, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 135-ös. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 137-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 140-es módosító. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Száznegyvenegy, 142-es? Nem, elnézést. Erről nem szavazunk, javítja magát az elnök asszony. Viszont a 144-est azt szavazásra bocsátom, és ez fontos. Megnyitom a szavazást. Marinescu miért mosolyog, amikor mondja, azt gondolja, hogy nem hallottam? Mhm, a kettő. Hát, gratulálok. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 147. Megnyitom a szavazást. Meleg van. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A 147-est elfogadtuk. 148. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Száznegyvenkilenc. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 150-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom. 150-est. Elutasítottuk. 151-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 152-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 153-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Ampli 19. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az Ampla 19-est elutasítottuk. Két azonos módosító, a 157-es és az Ampl 20. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 150-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 156-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 158. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 160-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 161-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 162-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 163-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most szavazni fogunk a teljes szövegről. Kilönen asszony jelentéséről. Megnyitom a jelentésről a szavazást. Be, lezárom a szavazást. Plusz 27, mínusz 21 szavazat mellett. A jelentést elfogadtuk. Nous allons mettre voix le mandat de négociation. A tárgyalási mandátumról is szavazatot nyitok meg. Tehát a tárgyalási mandátummal kapcsolatban nyitottam meg a szavazást, újra megnyitottam. Most lezárom ezt a szavazást. A tárgyalási mandátumot elfogadtuk. Allez, nous passons. Akkor rátérünk az utolsó jelentésre. Ertug úr jelentéséről van szó. Még nem fejeztük be az szavazást. Kérem, mindenki folyamatosan, koncentráltan dolgozzon tovább. Folytassuk, kedves kollégák! Erztugur jelentése, mint említette, hatos kompromisszum, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. A néppárt kevésbé zajosan, ha megkérhetném önöket, akkor azonnal legott üstöllést. Át is térünk a 154-es módosítóra. 154-es mellette Azért egy kicsit fölébredjünk, fölébredjek. 154-es módosító mellette ellene tartózkodás még ki sem mondtam. No, akkor a 154-eset leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő okafogyottá válik, akkor most több azonos módosítóra térünk rá rögvest. A 173, 175, 576, 177, 178, 179, nem, az már nem. És még az m plusz, ez az egész együtt, mellette, ellene. Tartózkodás. Ez nem világos, kristálytisztán. Akkor szavazunk. Lezárom. Elutasítva ez az egész pakli. Közvetlenül akkor. Rá is térünk a 180-asra mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. es módosító mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy nem fogadtuk el, de megnézzük. Gyerünk, gyerünk! 244-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el. Folytassuk. Ample 29-es mellette. 29-es. Ample 29-es. Mellette, kézzel szavazunk, ellene, tartózkodás. Nem világos. Egyáltalán, egyáltalán nem világos. Hát ez szörnyű. Akkor még egyszer mellette. Ellene. De miért nyitottuk meg a szavazást? Nem világos. Jó, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 267-es módosító következik mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Mi azt leellenőrizzük. A 267-esről megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítottuk. Bízom benne, Van de Kampur, bízom benne. Világos volt, nem? Na, folytassuk tovább. 268-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Akkor megnyitom a szavazást. Nem bíznak bennem. Ez már a második. A néppártnál egyel több van. Jó, most jó. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Teljesen világos, Van de Kampur, teljesen egyértelmű. 269 mellette, egy ellene, tartózkodás elutasítva. 270 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. leellenőrizzük a 270-es módosítót, megnyitjuk a szavazást. Lezárjuk. Elfogadtuk. Kicsit gúnyolódik Marinescu úr. 31-es empl mellette ellene tartózkodás. Nem világos. Akkor szavazunk elektronikusan. Lezárom az M31-ről szavazást. Elutasítva. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 33-as empl mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Folytassuk. 8-as kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ettog úr kérésére külön szavazunk a 303-asról mellette, ellene, tartózkodás, nem világos. Akkor megnyitom a szavazást. Szavazatra bocsájtom, tessék, megnyitottam, lezárom. Elutasítottuk. Folytassuk tovább rögtön, rá is térünk a 40-es re Mellette ellene tartózkodás empl 40. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de megnézzük. Bassekudur a fejével szavazott, jól lezárom. Nem volt nagyon messzire attól, amit gondoltam, elutasítottuk. 327-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem nem fogadtuk el. Megnézzük. Azt. Szerintem jó lesz így, mondjuk tovább. kilences kompromisszum, kilences kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Ertog úr, szeretné ezt leellenőrizni? Elfogadtuk. Elfogadtuk? Ez, ezt mosolyogva kéri Ertog úr. Jó, akkor a kilences kompromisszumról megnyitom a szavazást. Lezárom. Várjon mindenki, álljunk meg, várjunk. Telincska úr, van-e valami gondja, minden rendben? Telinska úrnak valamilyen mondani valója van? Igen, elnök asszony, egy kérdésem lenne a szavazás. Ezt miről szavaztunk az előbb? Az imént? Nem az, az a szóbeli módosító. Nincs szóbeli módosító, hanem a 9-es kompromisszumról szavazunk jelenleg. És tudják mit? Nem fogadtok el. Mikrofon nélkül nem halljuk Bilbao asszony, valamit szeretne mondani? Tessék, parancsoljon. Még egyszer. Tehát a, a, a szóbeli módosító nincs benne? Rendben? Ez, ezt jól értem? Mert hát Dogul, jól értem? Akkor a, miről szavaztunk? A kompromisszumon, akkor ismételjük meg a szavazást, elnök azt ismételjük meg, mert ez nem volt világos. Nos, az elnök mondja azt, hogy miről szavazunk és miről nem. A 9-es kompromisszumot elfogadtuk. Mi történik? Mi a gond? Elutasítva, el volt utasítva. Igen, igen, igen, csak azt akartam megnézni, hogy figyelnek-e. Hát igen, ez volt a teszt nem fogadtuk el a 9-es, és csak azért mondtam, hogy elfogadtuk, hogy megnézzem, hogy mindenki figyele, és nagyon jó, mindenki átment a vizsgán. A 9-es tehát elutasítottuk, vagyis alternatív kompromisszumról szavazunk. Az alternatív kompromisszumról megnyitom a szavazást. Mindenki megértette, hogy miről van szó? Világos? Lezárom a szavazást az alternatív kompromisszum kapcsán. Figyelünk, és azt elfogadtuk. Hármas empl mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Megyünk tovább. A 360-as módosító mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Dekam úr most a módosítója ellene szavaz? Szolidaritás, tudás vagyok magammal, igen, igen. Vin Van de Kamp ellene szavaz a sajátjának, de megnyitom a szavazást. 360-as. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Egy. A 43-as Empler szavaztunk már, elnök asszony? Igen, Ayala Sander. Igen, és ezt elfogadtuk. A 360 Van de elutasításra került, és most a 361 és 363-ról szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 362 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Elnézést, sajnálom. megnézzük, hogy a 362, igen, jó, megnyitom a 362-esről. Magyarázom ebben a szakbizottságban, tehát e, itt benyújtják a módosított a tagok, aztán, meg, aztán leszavazzák a saját módosítójukat. Ez itt a logika. Megmagyarázom. Elutasítom 163-asat. 365-ös következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Megyünk tovább. Nagyon-nagyon messzire. Nagyon-nagyon-nagyon messzire. A 35. oldalon járunk már a 7-es, módos, 7-es kompromisszum mellette. Megérkezett a célállomásra, kollega? Tehát a hetes kompromisszum az, ahol most járunk, 35. oldal megvan, mellette, ellene, Tartaszkodás elfogadtuk. Ampl 58-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 59 Ampl mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Akkor megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Igen, igazuk van. Valóban. Az 59-eset elutasítottuk. Manescu, látom, látom magát. Kettes empl mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Két azonos módosító, az 54-es és az M3 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A harmadik, az 53, 55, 56-os is azonos mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 57-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. De az 58-asnál megnyitom elektronikusan is a szavazást, ezt leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Igen, igen, elutasítottuk. Folytassuk. Ample 4 mellette. Ellene. Tartaszkodás, elutasítottuk a 4-es amplet. Akkor most a 84-es módosító következik mellette. Ellene Tartaszkodás, elutasítottuk. Akkor azonnal rá is térünk a hatos módosítóra mellette, hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor ezt leellenőrizzük, megnyitom a szavazást, hatos módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. akkor záró szavazás a jelentés egészéről, Ertog úr jelentéséről van szó. Lezárom a szavazást. 30 mellette, 15 ellen. Elfogadtuk Ertog úr jelentését. Akkor most a tárgyalási mandátumról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 33 mellette 12 ellen elfogadtuk a tárgyalási mandátumot. Hogyha Nincs. Laissez le temps de lever la séance, mes chers collègues. Kedves kollégák, ha nincs több kérdés, akkor csütörtökön, június 7-én reggel 9 órakor találkozunk csütörtökön, 9 órakor lesz a következő találkozunk, ülésünk, és most lezárom az ülést.